ülésszakat ismét megnyitom. Hölgyeim és uraim, nagy megrökönyödésünkre az új év úgy kezd, kezdődött, mint a múlt év végződött be, gyilkosságokkal a párizsi, a kopenhágai, a tuniszi és a gyakartai és más helyeken való terrortámadás után január 12-én Isztambul szívében súlyos terrortámadást hajtottak végre az Európai Unió állampolgárai lettek áldozatok. Tíz német állampolgárt ragadott a halálba az öngyilkos merénylő, kilencen súlyosan sérültek, Vagadugóban pedig eh, legalább hét ország állampolgárai haltak meg, 24-en, és 50 ember részben súlyosan sérült meg a családokkal és a barátokkal érzünk együtt, és mindenkinek, a sebesülteknek minél hamarabbi gyógyulást kívánunk, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy a terror nem ismer határokat, és újton újra hangsúlyoznunk kell, hogy bár akár Törökországban, Burkina Faszóban, az EU tagállamaiban, vagy azon kívül, hogyha terrortámadás történik, a szabadságunkat meg kell védeni. Nem szabad elkendőznünk, hogy a terror mindennapi ö, veszedelem, de ugyanakkor nem szabad, hogy megfenyegetve érezzük magunkat cinikus támadók által, és közösen demokratikus értékeinken állva kell fellépnünk a rendészeti eszközökkel, a jogállamisága keretein belül, és főleg még több együttműködéssel az európai szintéren. Azt hiszem, hogy minnyájunk, minnyájuk nevében um, együttérzésemről tanúsíthatom az áldozatokat és családtagjaikat, barátaikat. A december 17-i ülés jegyzőkönyvei és elfogadott szövegei rendelkezésre állnak. Van-e bárkinek észrevétel ezzel kapcsolatban? Úgy látom, hogy nincsen.